Köszönöm, biztos úr. Lezárom a vitát. A napirenden szerepel a szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz a strukturális alapok átprogramozása a fiatalok munkanélkülisége elleni hatékonyabb küzdelem és a kis- és középvállalkozások megsegítése érdekében címmel. Először Hübner asszonynak adom meg a szót 5 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Azzal kezdeném, hogy megismételném, nyilvánvalóan szükség van a növekedésre Európában, és ezt már évek óta ismételjük itt ebben a házban, hogy minden további költségvetési konszolidációnak, illetve egyéb intézkedésnek növekedésbarátnak kell lennie. Ellen következő esetben Európa termelő kapacitása, humán kapacitása, és különösen a fiatalok kapacitása erodálni fog. Tehát az európai gazdaságirányítás minden szintjén biztosítani kell, hogy minél inkább kiaknázzuk az EU által támogatott politikákat. Ennek összefüggésében meglepődve hallottuk a bizottság elnökétől, hogy még mindig 82 milliárd eurót nem költöttek el a strukturális alapokból, 22 milliárdot a szociális alapból, ami a 2007-es, 2013-as elirányzat durván 30%-át teszik, illetve 60 milliárd áll még rendelkezésre, a kohéziós alapon belül ez kb. 22%-nak felel meg. Ugyanakkor azt láttuk, hogy ez nem nem elköltött pénz, hanem egyelőre el nem költött pénz. Ha még alaposabban megvizsgáljuk a helyzetet, illetve a bejelentést, akkor tudjuk, hogy ezeket a pénzeket nem konkrét projektekre irányozták elő, hanem már kötelezettségvállalások születtek bizonyos prioritások és programok tekintetében. A projektek pályáztatás útján kerülnek odaítélésre, éppen ezért elképzelhető, hogy a legtöbb tagállam 2012-re, 2013-ra tartalékolja úgymond ezeket az előirányzatokat. Az szociális alap 70%-a a kohéziós alap, 78%-a került már kifizetésre, tehát pályázatok alapján ezekre már jogi kötelezettségvállalás született, illetve a projektek már zajlanak. Tehát ez a bejelentés talán túl korainak minősíthető, azt megelőzően született, mielőtt még a bizottság a teljes programidőszakot értékelte volna. 2007-ben tudom, hogy a kohéziós politika prioritása a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás növelése volt. Annak ellenére, mindenek ellenére egyetértünk azzal, hogy a kohéziós alap lehetőségeit maximálisan ki kell használni ebből a célból. Az alapok esetleges átprogramozásával kapcsolatosan a jelenlegi pénzügyi időszak utolsó két évében az erre vonatkozó javaslat nem teljesen helytállóan került értelmezésre, és nem biztos, hogy jótékony hatással lesz a munkahely teremtése, a munkahelyek számának növelésére. A bizottság javaslata a kohéziós politika által a válságra adott reagálást hivatott erősíteni. Nagyon szorosan együttműködünk a bizottsággal, a tanácssal, annak érdekében, hogy egy megfelelő kockázat megosztási eszköz születhessen a leginkább válság sújtotta országok esetében. Az egyes országokban felmerülő felhasználási mértékkel kapcsolatosan vannak problémák, például Bulgáriában, Romániában, Görögországban, Olaszországban, és ezt mindenféleképpen el kell hárítani annak érdekében, hogy ezeket az alapokat hatékonyan fel lehessen használni. Köszönöm. Hán biztos úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm ezeket a kérdéseket. Ez jó alkalmat szolgáltat arra, hogy bemutassam, hogy milyen növekedési potenciál rejlik a regionális politikában. Ugyanakkor rá szeretnék mutatni arra, hogy a regionális politika definíció szerint mindig is a növekedésre volt ö, kihegyezve, és a jövőben is, még inkább, mint eddig, hiszen az ilyen időszakokban nagyon fontos erősen a növekedésre helyezni a hangsúlyt, Európának növekedésre van szüksége. Éppen ezért fontos, hogy itt a szakemberek által könnyűként, könnyűnek minősített recessziónak ellene hassunk. Éppen ezért Két dologra kell nagy figyelmet fordítanunk, az egyik a KKV-k ösztönzése, a másik pedig az, hogy egyes országokban rendkívül magas a munkanélküliség, akár 50%-os arányt is elérhet ez, és ennek ellene kell hatnunk. Mindkét területen szükség van a támogatásra. Egyszerű példa, 13 23 millió kkv van Európában, és 23 millió munkanélküli körülbelül, hogyha tehát sikerülne egyszerűsítve megfogalmazva azt, hogy minden egyes kkv meggyőzzünk arról, hogy egy plusz munkavállalót vegyen fel, egy munkanélkülit, akkor ezzel a munkanélküliség problémáját meg tudnánk oldani. Az január 30-ai Európa, informális európai tanácson elhangzott, hogy a következő évben még nagyobb és célzottabb erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy vállalataink versenyképességét javítsuk, és ezáltal biztosítsuk a növekedést Európa számára, hiszen nincsen hosszú távú stabilitás, megfelelő minőség és mennyiségi növekedés nélkül. Az állam és kormányfők javasolták, hogy minden strukturális forrást, ami még nem lett konkrét projektre szánva, tehát 22 milliárdot az, az ESZA-ból, és egy nagy, másik összeget a regionális fejlesztési alapból, új projektekre fordítsunk, illetve vizsgáljunk felül, és nagyon fontos, hogy ezeket a forrásokat programokhoz rendeljük. Ugyanakkor ezek az összegek még nincsenek konkrét projektekhez rendelve. Tehát vizsgáljuk meg, hogy képesek vagyunk a támogatási szerkezet javítását elérni, és a bizottság azt ajánlotta, hogy segít azoknak az országoknak, ahol a legnagyobb fiatalkori munkanélküliség tapasztalható, mert az ilyen kritikus időszakokban minden lehetőséggel élni kell, rendelkezésre állunk, tehát ezt kínáltuk fel a tagállamoknak, akik elfogadták ezt az ajánlatot a következő hetekben, hónapokban. Rendkívül konkrét megbeszélésekre kerül majd sor, március elejétől kezdődően, de ahogy elmondtam, a tagállamokon múlik, hogy végeredményben kiigazítják, adaptálják-e programjaikat ezen célokra kell nagy hangsúlyt helyezniük, azaz a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem, valamint a KKV-k támogatása. Nos, ennek fényében köszönetet mondok az Európai Parlamentnek a támogatásért, hogy itt gyorsított ütemben intézkedéseket tudunk foganatosítani, amelyek egyrésztről a KKV-k támogatását szolgálják, másrésztről pedig a társfinanszírozási ráta növelését tették lehetővé, és ez azt szolgálja, hogy így módon a szűk keresztmetszeteket át tudjuk hidalni, projekteket tudunk fejleszteni, illetve véghez tudjuk ezeket vinni, és készek, készen állunk arra, hogy a programokat kiigazítsuk, hogyha a tagállamok ezt óhajtják. A bizottság készen áll erre, kérem az Európai Parlamentbeli képviselőket, hogy lehetőségeik és feladatai keretein belül ezen projekteket támogassák, tehát a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelmet és a kkv támogatására irányuló programot. Köszönöm. Grazie, Köszönöm, biztos úr. Következzenek a politikai frakciók nevében felszólalók az Európai Néppárt részéről. Fannisztalor úr kapszót commissaris, beste collega's, de, de interventie... Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Ma este a célunk az, hogy egy kis világosságot teremtsünk. Hübner asszony elmagyarázta, hogy miről is van itt szó. Tudnunk kell, tudni szeretnénk, hogy az Európai Bizottság hogyan lesz képes több milliárd eurót kiszabadítani, mozgósítani. 82 milliárdról van itt szó, ugye, amely ösztönz, ösztönözni fogja a gazdaságot. Mondjuk tegyük föl, önök eljönnek Hollandiába, és partnerként meglátogatják az egyetemeket, a vállalkozásokat, a regionális, regionális hatóságokat, és azt fogják látni, hogy már évekre előre el vannak tervezve a programok 2012-2013-ra már le vannak kötve ezek a pénzek. Nem lehet ezekhez hozzányúlni, mert gyakorlatilag már célhoz rendelt pénzekhez van szó, e, és e, a bizalom sérülne, hogyha ezeket a már létező kötelezettségvállalásokat megbolygatnánk. Hogyan e, lehet tehát akkor ezeket a pénzeket ténylegesen mozgósítani? Itt most csak egy könyvelési trükkről van szó, vagy, vagy országról országra megvizsgálják a helyzetet Hollandiában, Németországban, Franciaországban, mi a helyzet? És ezt követően mondanak valami konkrétumot? Van egy sor olyan projekt, amely nem valósul meg, ezt tudjuk, de én azt szeretném tudni, hogy önök szerint mekkora a mozgásterünk ezen az összegen belül. Köszönöm. A szocialista frakció nevében Krél asszony kap szót három és fél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Három dolgot szeretnék röviden megemlíteni. Először is üdvözlöm, mégpedig nagy mértékben üdvözlöm, hogy a bizottság és a biztos úr a fiatalok munkanélküliségét, illetve az ezzel szembeni fellépést ennyire középpontba állítja, és hogy erre odafigyel. Ez számunkra is nagyon fontos. Másodszorban üdvözlöm azt is, hogy a bizottság egyre inkább belátja, hogy pontosan a gazdasági válság idején nem feltétlenül csak a megtakarítási politika vezet célhoz, hanem a további beruházások, és ebben a KKV-k, a kis és középvállalkozások játszák az elsődleges szerepet, ők teremtik a legtöbb munkahelyeket, munkahelyet. Harmadsorban a sajtóban is megjelent Barozó úr, ezzel gyakorlatilag azt a benyomást keltette, hogy itt 82 milliárd euró áll rendelkezésre ezen vállalkozások számára, amelyeket nem, amely összeget nem használtak fel megfelelően, és hogy ezzel a fiatali, fiatal korúak körében a munkanélküliséget fogjuk csökkenteni. A 82 milliárd euró 2013-ig a teljes kohéziós alap összege. Szerintem azonban ez a pénz már konkrét projektekhez, programokhoz kötött. Most ezzel azt mondhatnák az egyes régiók, hogy akkor most valami teljesen mást csinálunk, még olyan régiókban is, ahol esetleg a fiatalok munkanélkülisége nem éri el azt a szintet, mint másod. Én már személyesen számos megkeresést kaptam, hogy most mi történik ezzel a pénzzel. A kohéziós politika egy rendkívül sikeres politika, a leginkább kézzelfogható, láthatóbb politika a polgárok számára. Ezzel erősíthető a bizalom. És az ilyen üres kijelentések, hogy itt vannak felhasználatlan pénzek, és hogy ez, talán még néhány milliárdhoz hozzá lehet férni, ez nem csak a bizalmat rendíti meg, de bizonytalanságot is szül. A idei költségvetési vitában a tanács nem feltétlenül teljesítette a parlament által kérteket, és az én információim szerint a már lezárt projektek esetében még 15 milliárdra lenne szükség. Ha ez a helyzet, akkor nem tudom, hogy hogy tudunk olyan látszatot kelteni, hogy még itt pótlólagos pénzek állnak rendelkezésre a kohéziós alap keretében. Nagyon vigyázni kell, hogy a megfelelő politikát folytassuk a jövőben is, és támogassuk a tagállamokat a fiatalok munkanélküliségével szembeni küzdelemben, de nem szabad hiú ábrándokat kelteni. Köszönöm, az a frakció nevében Manescu képviselő két percben kap szót. Propunerea Comisiei Europene de a direcționa fonduri... Köszönöm az Európai Bizottság eh, azon javaslata, hogy a még nem alokált eh, pénzeket átcsoportosítsuk eh, a KKV-k és az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem előmozdítására. Ez egy dicséretes dolog, a válság súlyosította a problémákat, munkahelyeket kell teremteni, és ehhez pedig a KKV-kat kell támogatni. Azok az országok, amelyek nem megfelelően abszorbálták a pénzeket, új prioritásokat kell, hogy megfogalmazzanak. Ugyanakkor megjegyzem, hogy nem ez az első krízis elleni lépés. A, az én hazám kormánya, amely egyébként a legrosszabb abszorpciós rátát mutatja fel, azt még itt ráadásul az a hiba is megfigyelhető, hogy nem jó hiszeműen használják fel ezeket a pénzeket. Tehát a nemzeti kormányoknak egy olyan keretet kell kialakítani, amelyek között ezek az intézkedések megfelelő eredménnyel működhetnek. Fel kell tenni világosan a kérdéseket, és felvilágosítást kell kérni, ha valami nem eh, világos. Hogyan fogja az Európai Bizottság eh, azokat a eh, kormányokat támogatni, amelyek egyébként nem lépnek fel a válság ellen, illetve nem megfelelő válságkezelő munkát végeznek. Hogyan lehet rájuk bízni további pénzeket? Ön nyolc országot eleme, emelt ki, ahol magas a az ifjúsági munkanélküliség. Tudniuk kell, hogy Romániában is ilyen a helyzet, és tudni kell azt is, hogy Romániában sor kerül ezeknek a pénzeknek az átcsoportosítására. Poverde, l'onorevole. Köszönöm a zöldek nevében, sőt, asszony másfél percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm, hogy a tanács a parlament javaslatait elfogadta, és a cselekvésekkel a fiatalok munkanélküliség ellen kíván fellépni. És a Barozó úr által javasolt, idézett fiatalkori garancia az igazából a zöldek javaslata volt saját kezdeményezésű jelentésünk ebben a házban. Tőle eltérően én úgy vélem, hogy a középpontban különösen a hátrányos helyzetű fiatalok kellene, hogy álljanak és ehhez decentralizált felépésre van szükség, amely sokkal alkalmasabb. Az Európai Szociális Alap eszközeinek ott kell maradniuk a helyszínen, és ott kell azokat használni, ahol ezt helyesnek tartják. Ezt Barozó irányába címezve mondom frakcióm hasonlóképpen támogatja a tanács határozatát a zöld a környezetben a gazdaság tárgyában. Ez szintén a zöldek saját kezdeményezésű jelentése volt, amelyet két évvel ezelőtt itt a plenárison nagy többséggel fogadtunk el. Innen származik ö, ö, kívánalmunk a struktúrás alapok átprogramozása tárgyában, ahol kezdeményezésekre van szükség annak érdekében, hogy a környezetbarát gazdaság álljon a középpontban. Különösen a KKV-k számára egy ilyen irányvonal nagyon lényeges lenne, hiszen akkor versenyképesebbé válhatnak, nem egyszerűen kidobják a pénzt az ablakon, itt fenntartható projektekre van szükség, amelyekből még a következő nemzedékek is profitálhatnak majd. Elnök, köszönöm. A GUE frakció nevében másik képviselő két percben. La présidente, monsieur le commissaire. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Normális dolog-e az, hogy a bizottság dönt az átcsoportosításról a tagállamoktól, a tagállamokkal együtt, miközben a parlamentet feta kompli elé állítják. Azt mondják, hogy 80 milliárd eurót nem használtak fel, és 2013-ig ennyi pénz áll rendelkezésre. Szeretném hinni Ugyanakkor szeretném tudni azt is, hogy hogyan lehet már most 2012-ben tudni azt, hogy 2013-ig végéig nem költik el ténylegesen ezeket a pénzeket. Egy olyan régiót sem szabad megbüntetni, amely most úgy néz ki, hogy nem tudja elkölteni a pénzeket a, bárhol is találhatóak legyenek ezek a régiók, nem szabad, hogy elszenvedjék ezt az átcsoportosítást, mert minden régió szenved azoktól a szörnyű megszorításos politikáktól, amelyek elárasztották az Európai Uniót. A válság elleni fellépésként új erőforrásokra van szükség. Új erőforrásokra, hogy tényleges növekedési politikákat és foglalkoztatási, foglalkoztatási politikákat finanszírozzunk. Ehhez forrás lehet a pénzügyi tranzakciók adója, amelyről már egy ideje szó van, és még mégsem valósult meg. Köszönöm. Köszönöm. Most a többi felszólal kapszót Zeller úr két percben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 aufgrund von politischen schnellschüssen aufgegeben werden. herzlichen dank! Köszönöm. Perez Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők. Fiatalok nélkül nincsen jövő ezen ö, munkanélküliségi rátákkal a fiatalok körében Európa fenntarthatatlan, tehát megoldásokra van szükség, pénteken elfogadtak Spanyolországban egy foglalkoztatásügyi reformot, amely még nehezebb helyzetbe hozza a fiatalokat. Európában a fiatalok körében 20% körüli a munkanélküliség, Spanyolországban 49%-os ez a ráta. Nagyon sok fiatal munkanélkül remek képzettséggel rendelkezik, tehetséges, és hangot ad annak a csalódottságának, hogy nem látnak megoldást erre a problémára, sürgősen meg kell tehát oldanunk ezeket a kérdéseket, a KKV-kat támogatnunk kell, és munkát kell találnunk a fiataloknak. Éppen ezért a képzést a munkaerőpiaci igényekhez kell igazítani, egy igazságosabb, megfelelőbb képzésre van szükség, amely véget vet a különbségeknek a magán- és közoktatási intézmények között, és ösztönzi a vállalkozói szellemet, valamint a fiatalok mobilitását. Az Európai Bizottság ki tudná talán fejteni, hogy hogyan oszlanak meg a különböző alapok ezen célkitűzések között, és azok az euromilliárdok, amelyeket Spanyolországnak szánnak. 34 milliárd eurót még ki kell osztani. Melyik alapból érkezik ez? Milyen arányban juttatnak ebből Spanyolországnak? És a programozás során megkérdezik a szociális partnereket is. Gyors és megvalósítható megoldást kívánunk biztosul, nincs vesztegetni való időnk. Köszönöm. Elnök, egy percben Toyrer képviselő kap szót. Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák! A liberálisok kezdeményezése egy kezdeményezése utalt arra, hogy meglehetősen alacsony a felhasználási arány az egyes tagállamokban, és a jelentésben utaltunk az okokra is. Most pedig arra van szükség, hogy a bizottság ezen a területen fellépjen, és támogatjuk a bizottságot abban, hogy a válság által sújtott országok problémáit minél előbb megoldjuk Görögországban, Romániában, másút, a képzés területén a fiatalok munkanélküliségének megszüntetése vagy azzal szembeni fellépés területén. Ehhez megfelelő kapacitásokat kell kiépíteni, és Görögországhoz hasonlóan, ha valami nem megfelelően működik a reál gazdaságban, és a régiók ugyan hoznak intézkedéseket, de azokat nem valósítják meg, akkor itt nem a gázpedált, illetve hiába nyomjuk a gázpedált, de nem történik semmi, akkor valamilyen megoldást kell találni annak érdekében, hogy a reálgazdaság növekedjen, és a problémát ezáltal a gyökerénél fogva oldjuk meg. Miranda. Köszönöm, Miranda képviselő egy percben. Señor comisario, Europa tiene en estos momentos la generación mejor... Köszönöm. Európa jelenlegi ifjú korosztálya a legiskolázottabb korosztály, e, ugyanakkor a foglalkoztatásuk nem megfelelő, és a lehető legrosszabb munkahelyeket kell elvállalniuk. E, nem túlságosan nagy a munkahely választék az állami e, szektorban sem. Hogyha az ifjúsági munkanélküliségi jelzőszámokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy ez az eszköz egy jövőbeni hatékonysági mutatóként is alkalmazható. Eh, egyes országokban a 25 éven aluliak eh, tömegei szorulnak rá arra, hogy eh, jól fizetett munkahelyeket kapjanak, Spanyolország és más országok is antiszociális munkaerőreformot végeztek el, rosszak a munkalehetőségek, mini munkahelyek létesülnek, nagyon rosszak a, a fiataloknak a munkához jutási esélyei. A munkajogi változások gyakorlatilag szintén a megszorító csomag részeit jelentik. Ernst, per... Köszönöm, Ernst képviselő kapszott egy percben. Hölgyeim és uraim, kicsit csodálkozom, hogy miután Barózó úr és tanácsbeli kollégái éveken keresztül a megszorító politikát szorgalmazták, a munkanélküliség terjed csak a válság alatt. Most hirtelen felfedezték a munkanélkülieket. Most ez olyan, mint egy reklámfilm az Euro TV-ben, amikor kiegészítő forrásokról szólnak. Nem tudom, Hán úr, hogy melyik kasszából húzta elő ezt a 82 milliárd eurót. 2013-ig, és most már itt a zárás előtt vagyunk, ezeket a pénzeket már kiosztották. Tehát ne dolgozzunk trükkökkel, ne beszéljünk úgy, mint hogyha mindenki megkaphatná az elegendő forrást. Mi a helyzet például Írországban? Ez egy konkrét kérdés. Írország kimerítette a forrásait ideig. Milyen tippeket adnak az ír kormánynak a fiatalkori munkanélküliség leküzdésére? Hölgyeim és uraim, természetesen a ösztönzésre van szükség a foglalkoztatás politikában a fiatal korok munkanélkülisége leküzdése céljából, de ha az valós forrásokra van szükségünk, ezek mellett ki kell állnunk, és más dolgokra is szükségünk van természetesen. Például egy észszerű eh, elbocsátás elleni védelem, egy emberhez méltó munka. És szeretném azt is elmondani, hogy mire nincs szükségünk, nincs szükségünk a következő támogatási periódusban a makroökonomiai kondicionalitásra. Most vesszük észre valójában, hogy mit is jelent ez. Grazie, la parola. Köszönöm. Lukacsevska képviselő kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gazdasági helyzet és a fiatalok körében uralkodó munkanélküliség sürgős fellépést tesz szükségessé. Örülök, hogy a biztos úr, illetve a bizottság elnöke Barozó úr is észrevette ennek fontosságát, és javasolta, hogy bizonyos átprogramozásra kerüljön sor a fiatalok munkanélküliségének meg kell szemeni küzdelem, illetve a kisvállalkozások megsegítése területén. Abban nem vagyok biztos, hogy ez a 82 milliárd eurós összeg valóban rendelkezésre áll-e, illetve hogy a tagállamok készek lennének-e a strukturális alapprogramjainak megváltoztatására. Európában a fiatalok 20%-a munkanélküli átlagosan, tehát nagyon fontos, a munkanélküliséggel szembeni fellépés kapcsán nem csak az, hogy ezeket az összegeket felhasználjuk, hanem az, hogy hatékonyan használjuk ezeket fel. A képzésre szánt összegeknek magas színvonalú képzést kellene támogatnia a munkaerőpiac igényeinek megfelelően. És ez fontos a KKV-k számára, vagy a jövőbeni KKV-k számára. Statisztikák mutatják, hogy milyen arányt képviselnek a KKV-k például az innovációban, és egyszerűen azért nem élnek EU-s forrásokkal, mert nagyon hosszadalmas az jóváhagyási folyamat, és nagyon bonyolultak, gyakran nem átláthatóak az eljárások. A KKV-k rendkívül fontos szerepet játszanak a gazdasági növekedés szempontjából, a munkahelyteremtés, illetve a gazdasági stabilitás szempontjából. Éppen ezért emlékeztetem a biztos urat, hogy hány millió fiatal vár munkahelyekre ma Európában. A kérdésem az, hogy konkrétan hogyan szándékozik támogatni a KKV-kat, illetve hogyan kíván konkrétan fellépni a fiatalok munkanélküliségével szemben, hiszen itt még mindig emelkedés tapasztalható. Köszönöm, Urszka képviselő kap szót másfél percben. Fru talman, en av de allvarligaste följderna av den Nos, a az európai válság legsúlyosabb következményei a magas munkanélküliség a fiatalok körében. Egyes felszólalók megemlítették, hogy vannak olyan országok, ahol ez a munkanélküliségi ráta az 50%-ot is eléri. És már a 2009-es választások alkalmával Barroso elnök ígéretet tett arra, hogy a fiatal korúak munkanélkülisége elleni küzdelem a bizottság ezen mandátumában abszolút elsőbséget végez, élvez. De nem láttunk sok kezdeményezést erre vonatkozóan. Nagyon nagyok az elvárások, hogy végre történjen itt valami, hiszen ha nem, akkor egyszerűen becsapjuk a fiatalokat és veszélybe sodorjuk a jövőjüket. Most 100 milliárd euró van itt, és nagyon jó lenne, hogyha ezt fel lehetne használni. Már nagyon elkéstünk ezzel, de mégis hatalmas nagy szükség van a cselekvésre. Azt kérdezzük, hogy ezen forrásokat miért a strukturális alapokból kell elvonni. A kohéziós politika jelenleg nem minősül prioritásnak. Vannak más részei a költségvetésnek, ahhoz lehetne hozzányúlni, és nem kellene ö, a, költség, a struktúrás alapokhoz folyamodni. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ezen forrásokat valóban ki tudják fizetni? Nagyon sürgős ez a fiatalok számára, gyorsan kell cselekednünk. Elnök, köszönöm. Krisz Ogérosz képviselő kap szót egy percben. Υπάρχει μια αντίφαση γιατί ενώ συζητάμε για την κοινωνική... vélek felfedezni a szociális kohézió tekintetében, mint egy olyan politikát folytat, ami ezt szolgálja, ugyanakkor a bizottság a munkanélküliséggel szembeni fellépésről beszél. Tudjuk, hogy Görögországban a fiatalok körében 48%-os a munkanélküliség, és 20% fölötti az általános munkanélküliség az országban. A 25 év alattiak 32%-os bércsökkenést kénytelenek megélni, és 44 440 euróból kell megélniük egy hónapban. Nagyon sokan az ország elhagyására kényszerülnek. Van-e olyan politika, amely ezt kezelhetné, illetve mennyiben függ össze ez az elképzelés a jelenleg Görögországban megvalósuló intézkedésekkel? A görögországi munkahelyteremtés rendkívül fontos lenne ugyanis. Azt kérném, hogy vizsgáljuk meg, vizsgáljuk meg egy olyan politikát, amit a válság kezelésére lehetne alkalmazni Görögországban, a zöld gazdaság szempontjait is figyelembe véve, illetve a kohéziót figyelembe véve. Köszönöm szépen. Matthias úr, percben. Presidente, a Comissão e os governos prometem agora. Köszönöm. A bizottság most azt mondja, hogy a foglalkoztatás javítása érdekében újra kell programozni eh, a strukturális alapokat. Eh, ehhez képest eh, megfenyegette az Európai Bizottság azokat az országokat, amelyek az adósság és deficit szabályokat nem tudják teljesíteni, hogy elveszi tőlük a strukturális alapokban levő pénzeket. Nagyon nehéz megérteni a kettő között a logikát éppen ezért bennem egy nagyon, eh, nagyon eh, határozott kérdés eh, merül fel. A kérdés, amely a struktúrális alapok megvonásáról szól, illetve a döntés, az most megmaradt-e, vagy ezt hatályon kívül helyezték csendben. Portugália rendelkezésére áll-e Eh, még akkor is eh, a pénz, hogyha nem teljesítik azokat a feltételeket, amelyeket a bizottság eh, kiszab. Portugália immár igen unja ezeket a követeléseket. Trenta. Ösör a képviselő másfél percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Az Eurostat szerint az Európai Unióban jelenleg 23 millió munkanélküli van. 8 millióval több, mint 2008-ban. Nagyon sok fiatal van közöttük, akiknek nincs kilátásuk arra, hogy munkát találjanak. Az én országomban 20,4% a munkanélküliségi arány, az USA-ban 16%, Japánban pedig 9,3%. Nagyon gyors intézkedésekre van szükség a gazdaság ösztönzésére és a munkahelyteremtésre. Itt a 82 milliárd euró, amit bejelentett az Európai Bizottság, nos ebből Portugália csak 3 milliárdot kap a struktúrális alapok keretében, azaz 14%-át annak, amit az országnak 2007-2013 között kapnia kellene, és még nem kapott meg. Nagyon fontos ezen összegeket jelezni, illetve kiosztani a KKV-k ösztönzésére és a kutatási innováció támogatására. A munkaerőpiacnak meg kell ragadnia ezt a lehetőséget, hogy ösztönözze a vállalkozásokat, hogy vegyenek fel fiatalokat, erősítsék a képzést, a felsőoktatást igazítsák a munkaerőpiac valós igényeihez, és felmerül bennünk a kérdés, hogy milyen konkrét intézkedéseket tervez az Európai Bizottság ez lesz a helyes megoldás annak érdekében, hogy egyes tagállamok köztük Portugália kiuthasson a megszorultó intézkedések szakaszából és az új gazdasági növekedés szakaszába léphessen. Elnök, köszönöm. Tirholian képviselő következik egy percben. Monsieur le commissaire, cette initiative... Köszönöm, biztos úr Fontos eh, ez a javaslat, az oktatás is eh, nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen a fiataljaink eh, foglalkoztatása, a jövőbe való befektetés, megmutatják, hogy tudunk-e fenntartható fejlődést elérni. Szükség van tehát eh, ezekre a globális lépésekre. Ha nem találjuk meg a növekedés eh, útját, akkor eh, a büntető megszorítás következik, az önmagáért való megszorítás, és nem lesz növekedés a KKV-k számára, nem lesznek munkahelyek a fiatalok számára. A fiatalok számára munkahely teremtés az egyik prioritásunk ehhez képest. Hogy magyarázza azt, hogy az ultraperiferiás régiók számára 50%-kal csökkenti a kiutalt pénzeket, holott ott magasabb az ifjúsági munka nélküliség, és még inkább büntetik őket, mint máshol. Hol van a koherencia, hol van az igazság, ez elfogadhatatlan ez a döntés, és éppen ezért támadni is fogjuk. E Köszönöm, Kadek úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném mindenkinek elmondani, hogy jó, hogy ez itt történik, ez a vita Strasbourgban. Nos, biztos úr, Barózó elnök javaslatának az az érdeme, hogy megmutatja, hogy az Európai Unió struktúrális alapok révén egy fontos közforrással rendelkezik. Nehéz a tagállamok számára a finanszírozás, és ezért fontos ezt kiemelni. 82 milliárd euróról van szó, amit nem osztottak ki 2007-2013 között, ezt most a KKV-knak, illetve a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelemre lehet fordítani. Felmerül bennem a kérdés, mint Danuta Hübnerben, hogy honnan származik ez az összeg. Úgy tűnik, hogy Barózó elnök úr a ki nem osztott, célhoz nem kötött forrásokról van szó, amelyek viszont már az operatív programok részét képezik a tagállamokban. Nekem vannak kétségeim ezen átprogramozást illetően. Kérdés az, hogy ez kedvező hatással járhat a helyszínen. A struktúrális alapok már így is támogatják a KKV-kat és a fiatalok foglalkoztatását. Ennek prioritásnak kell maradni a következő tervezési időszakban is. Omárgyi kollégám figyelmét hívnám fel, hogy Sárközi elnök úr úgy döntött, hogy létrehozza a pénzügyi tranzakciók adóját Franciaországban. Abban az esetben, hogyha önnek ez nem tűnt volna fel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Baszeszko asszony következik másfél percben. Köszönöm. Nem fogjuk tudni ezt a válságot, e, e, ettől a válságtól megszabadulni, hogyha e, nem mozdítjuk elő a KKV-kat és nem csökkentjük a az ifjúsági munkanélküliséget, különös tekintettel arra, hogy öregszik Európa. A nemzeti ügynökségünk szerint több mint százezer fiatal munkanélküli van Romániában. Ezek az emberek már munkahelyet sem nagyon találnak. Az ilyen munkaügyi helyi ellátás, ez munkanélküli ellátás évi 1,17 milliárd euróba kerül Romániában biztosítsa a bizottság azt, hogy ezek a pénzek ténylegesen rendelkezésre hassunk oda, hogy növekedjen az országok lehetősége. Például itt gondolok a kofinanszírozási rátára is az Európai Szociális Alapból 20 milliárd euró áll rendelkezésre, itt szakképzést lehetne támogatni. Itt a metodológiát kell alaposan e, megvizsgálni annak érdekében, hogy jobban ki lehessen használni ezeket a pénzeket a fiatal vállalkozók számára is. Kelly úr kap szót. Köszönöm szépen. Kétségtelen, a legnagyobb kihívás előttünk a munkahelyteremtés a fiatalok számára, hiszen Európa számára ez nagyon fontos a gazdasági növekedés szempontjából is. A strukturális alapok keretében rendelkezésre álló összegek ilyen célra történő átcsoportosítása most a kérdés, ennek gyakorlati vonatkozásai. Az arra figyelmez, emlékeztetnék, hogy számos ország, így például Írország is, a rendelkezésre álló forrásokat már nagyrészt felhasználta. A 82 milliárd euró rengeteg nagy rengeteg magas összeg, ez kb. 3 milliárdot jelent tagállamonként. Több dolgot szeretnék kérni. Először is a rugalmasságot. Ugyanis ha nincs rugalmasság, akkor az állami hatóságok ezekkel az összegekkel leragadnak és nem használják fel. A második dolog az oktatás és a képzés, illetve az lehetőségek megtalálása. A képzésnek gyakorlatiasnak kell lennie, nem egy készen polcról levehető képzési programnak. És nagyon fontos, hogy ezek az alapok megfelelő felhasználásra kerüljenek, így például Írországban ez történt a fiatalok számára is világosá kell tenni, hogy rendelkezésre állhatnak források, és ezzel munkahelyekhez juthatnak. Ez nagyon fontos bennük is tudatosítani. La parola all'onorevole Lavia. Lavia úr kap szót másfél percben. Elnök asszony, biztos úr, tisztelt kollégák. A legutóbbi Európai Tanács végkövetkeztetései, azok a munkák, amelyek a bizottságon belül zajlanak az Európai Parlament költségvetését illetően, ahol vitáznak a 2013-as költségvetésről. Nos, ez megmutat, hogy összhangban vannak az európai intézmények azon prioritásokról, amelyek az európai politikai cselekvés központjában kell, hogy álljanak. Elő kell mozdítani a növekedést, és fel kell lépni a munkanélküliség ellen, különösen a fiatalok munkanélküliség ellen. Üdvözlöm tehát ezt a bejelentést, hogy a 82 milliárd eurót a 2007-2013-as programozás időszakból a KKV javára lehet fordítani, hiszen ők képezik gazdaságunk valódi gerincét, ahogyan ezt megmutatta a bizottság statisztikája is. A KKV-knak köszönhető az 85%-a az új munkahelyeknek, amelyet 2000 és 2010 között létrehoztak. Együttes összefogásra, erőfeszítésre van szükség, és szinergiákra a közösségi és tagállami költségvetések között, hogy a rendelkezésre álló forrásokat össze lehet sem fogni, és a prioritások javára lehessen fordítani. Különösen azon programokat illetően, amelyek képesek befolyásolni ezt a problémát, és képesek változást létrehozni létrehozni a fiataljaink körében. Kérem a biztos urat, hogy sorolja fel azokat a költségvetési sorokat, cselekvéseket, fellépéseket, amelyek a KKV-kat, az innovációt szolgálják, és amelyeket ön szerint meg kell erősíteni, hogy csökkentsük a munkanélküliséget a fiatalok körében. Elnök, köszönöm. Nikulescu képviselő kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság javaslata nagy lelkű, és biztos vagyok benne, hogy jó szándékú is. De a bizottság elismerte, hogy itt nem elherdelt pénzről, vagy leblokkolt pénzről van szó, hanem a struktúrás alapokból származó pénzekről nagy része ennek a KKV-kra és a fiatalokra fordítódna. Minden esetre egy ilyenfajta újra elosztás hasznos lehet azon tagállamok számára, akik többet akarnak ezen területekre fordítani. De a választást a tagállamnak kell meghoznia egyénileg. A tagállamok közötti forrás újraelosztás veszélyes, nagyobb rugalmasságra van szükség, ami az átprogramozást illeti a prioritások mentén hiszen az európai alapok nagy problémája a magán és állami társfinanszírozási források hiánya. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Higén szúr kapszott két percben. Thank you very much, Madam President. Köszönöm, elnök asszony, először is gratulálok Hübner asszonynak ahhoz, hogy egy ilyen aktuális kérdést felvetett a gazdasági válság eh, aláásta a fiatalok foglalkoztatását. Egészen rémesztőek a statisztikák eh, eh, mindössze három országban, Hollandiában, Ausztriában és Németországban alacsonyabb 10%-nál az ifjúsági munkanélküliség, Szlovákiában, Görögországban, a balti államokban 30% vagy a fölötti az ifjúsági munkanélküliség, Spanyolországban pedig több mint 40%. Ha ezek elvándorolnak, akkor végünk, mert öregedő társadalom vagyunk, fiatal munkaerő van szükségünk, és nekik kell válaszolniuk az alacsony költségű társadalmak kihívásaira. Ezek fiatal emberek, iskolázott emberek, intelligens emberek. Ha itt akarjuk őket tartani, és a saját hazámból indulok ki, akkor hát azt látjuk, hogy Írországban sok, ember, sok embernek van doktorátusa, BA-ja, vagy, vagy több egyetemi végzettsége, elmennek Ausztráliába, vagy máshova, és nem jönnek vissza. Persze a KKV-k tudnák megteremteni a munkahelyeket az én hazámban, 60 százalék a KKV-k szerepe. Ugyanakkor, ha egyetértek Kelly kollégámmal, bürokrácia nélkül kell programokat indítanunk, nem elég rugalmasak az európai programok, és túlságosan bürokratikusak. Grazie, la parola Köszönöm. Kratza képviselő asszony következik két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! A mai téma nagyon fontos, hiszen itt a fiatalokról van szó, az legfontosabb tőkéje ez Európának, és itt nem csak azokról az országokról beszélünk, amelyek gazdasági nehézségekkel küzdenek, Görögország vagy más, de ez északi országokra is legalább annyira érvényes, hogy meg kell akadályoznunk a kivándorlásukat, és Európában kell őket tartani. Nagyon fontos fontos, hogy a vállalkozásokat is erősítsük. Ez az egyik legjobb módszere annak, hogy a tehetséges fiatalok megfelelő módon kiaknázhassák a tudásukat. De többre is szükség van. A strukturális alapok alap, az alapját képezik Európának, ez biztosítja a különböző szolidaritási mechanizmusokat, a 82 milliárd eurós összeget meg kéne vizsgálni, hogy ez a meglévő programok vagy politikák keretében áll rendelkezésre. Ez nagyon fontos, hogy ne keletkezenek ebből szervezeti problémák és a technológiai fejlesztés, az innováció, a kutatás területe is nagyon fontos. Hát feltenném a kérdést, hogy mennyire lehet rugalmasan felhasználni ezeket az eszközöket. Vannak olyan régiók, ahol vannak strukturális problémák, és azonnali megoldást igényelnek. Más régiókat pedig természeti katasztrófák sújtottak. Görögországban például természeti katasztrófák is sújtották az országot, tehát ilyen célokra is igénybe lehet venni ezeket az eszközöket. Köszönöm. Tizen kértek szót a spontán felszólalások keretében. Mindenkinek megadom a szót. Kérem, hogy tartsák tiszteletben a felszólalási időt. Mikolásik úr kap szót elsőként. Kedves kollégák! Barozó úr javaslata az eszközök átcsoportosítására vonatkozóan a KKV-k megsegítésére. Ezt az egyes tagállamok bizonyos kételjel, bizonytalansággal fogadták, hogy mennyire van szükség egy ilyen javaslatra. Nyilván a jelenlegi helyzet a felhasználásokkal kapcsolatosan úgy néz ki, hogy 2007-2013 között minden, mindössze egy harmadot ért el, de a gyorsaság változik, ami a rendelkezés álló eszközök felhasználását illeti. A az egyes tagállamokban a gazdasági válság keretében esetleg észszerűtlen dolgokra is felhasználták ezeket az összegeket. Grazie, la parola... Köszönöm. Lukacsevska képviselő következik. Nincs mikrofon. Słychać? O, dziękuję bardzo. Panie komisarzu, zabieram jeszcze... Köszönöm. Köszönöm Biztos úr, másodszorra beszélek. Azért, mert aggaszt a, fog, a képzések sorsa. Ugyanis milliókat költünk rossz tréningekre, papíron felhasználjuk a pénzeket persze, a szakképzést szervező cégek örülnek, illetve a munkavállalóik is örülnek, mert mindig van munkanélküli, akit lehet képezni, ráadásul kapnak pénzügyi ösztönzőt is a munkanélküliek, hogy részt vegyenek a képzésekben, de valójában ez képzés a képzés kedvéért, ez a munkaerőpiacra nem viszel, és semmifajta tényleges képességeket nem ad. Biztos úr, van-e valamilyen tanulmány arra vonatkozóan, hogy mennyire drága, mennyibe kerül egy személyt visszaállítani a munkavilágába, és hogy az európai forrásokból e, milyen arányban használunk fel pénzeket, és ez hogyan viszonyul a megteremtett munkahelyek számához. Beres asszony kap szót. Köszönöm, biztos úr. Ne felejtsük el, hogy ez a javaslat e, egy ellentételezés, az úgynevezett ellentéte az úgynevezett aranyszabálynak az új szerződés semmiféle rendelkezést nem tartalmaz a növekedés és a foglalkoztatás javára. Tehát van egyrésztről egy szerződés, és másrésztről itt van ez a nyilatkozat, amelyet most önök megvalósítanak. Tehát jó elképzeléseket keresnek, hogy a fiatalok munka foglalkoztatását elősegítsék, akkor Felkérem önöket, hogy nézzék meg ezen parlament munkáját, hiszen készítettünk egy jelentést a fiatalok foglalkoztatásáról, azt hiszem, hogy ebben jó javaslatokat találhatna. A struktúrás alapok felhasználását illetően csodálkoztam, amikor láttam az ellentmondást, amely itt több kolléga, amelyre több kolléga is utalt. Egyrésztről az arany szabályt kell betartani, másrésztről viszont a struktúrális alapokat mobilizálják, és ugyanakkor szankcionálni kell a jogsértő tagállamokat. Hol van itt a következetesség? Hogyan fogadja el, hogy az Európai Unió két lábon állva működjön? Itt van egyrésztről a pénzügyi perspektívákat illető kötelezettség, Barózó úr kötelezettséget vállalt, és itt az európai költségvetésnek nincs szüksége arra, hogy mobilizálható forrásokkal rendelkezzen a konjunktúra fényében, hogy anticiklikus intézkedéseket lehessen foganatosítani? Ebben az esetben az önök által tett javaslatok a struktúrás alapok jövőbeli szerkezetére vonatkozóan alkalmazhatóak a válsághelyzetekre, mint amit például most átél az Európai Unió? Grazie, l'onorevole. Köszönöm, Cikao képviselőasszony következik. Grazie. Consiliul European s-a angajat ca în martie. Köszönöm, az Európai Tanács eh, kötelezettséget vállalt arra, hogy márciusban kiadja a foglalkoztatási útmutatásait. Eh, ben a versenyképességre akarják helyezni a hangsúlyt. Szükség van arra, hogy a növekedés és a foglalkoztatás szolgálatába állítsuk az európai pénzügyi alapokat. Ugyanakkor tiszteletben kell tartani az egyes tagállamok plafonértékeit. Ebből a foglalkoztatásra és a fiatalok foglalkoztatására, valamint gazdaságösztönzésre és a KKV-k e, támogatására kell költeni. E, azokat az országokat kell elsősorban támogatni, amelyek pénzügyi konszolidációs időszakon mennek át, mert e, ezzel együtt jár a válság. Vannak olyan fiatalok, akik semmilyen támogatásra nem jogosultak, nem kapnak munkanélküli segélyt, és semmit sem Eh, a foglalkoztatási adatokból és nem pedig a munkanélküliségi adatokból kell kiindulni. Grazie. La parola allo... Köszönöm. Ferreira asszony következik. Signora Presidente, Signor Commissario. Köszönöm szépen, elnök asszony. A strukturális alapok eh, átprogramozása vonatkozó jelentés eh, gyakorlatilag egy olyan retorika, ami pusztán elleplezi a januári csúcs kudarcát. Ugyanezen a ülésen intézményesítették a megtakarítási intézkedéseket, amelyek érintik a munka jogszabályokat, így például Portugáliában is. Tehát tulajdonképpen gyakorlatilag ezzel a bejelentéssel egy olyan retorika született meg, amiben kicsúcsosodik a képmutatás. Portugáliának gyakorlatilag az IMF-nek, illetve az EU-nak kéne megfizetnie a pénzügyi paktum, illetve a költségvetési paktum keretében bizonyos összegeket. A strukturális alapokat meg kéne növelni, hogy a szolidaritás alapján működhessünk együtt, elkerülve a propagandát. Itt egy tűrhetetlen folyamatról van szó, ami pusztán munkanélküliséget szül, és ami megfojtja a kisvállalkozásokat, kis- és középvállalkozásokat. Grazie la parola. Köszönöm. Paska úr kap szót. Ďakujem za slovo, vážená pani vážený... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a fiataloknak munkahelyre van szükség, és ezt, ez után beszélhetünk csak a politikáról. Én üdvözlöm a bizottság reagálását a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetre. A fiatalok köz, körében számos országban meredeken megemelkedett a munkanélküliség, és az ezzel szembeni fellépés fenntartható eszközökkel, vagy tartós eszközökkel történő finanszírozása nagyon fontos. Egyes országokban a munkanélküliség a 30%-ot is eléri a fiatalok körében, másút az 50%-ot is. És egy idő után a fiatalok, miután teljesen kudarcot vallanak a munkaerőpiacon, fel is adják a munkahely keresést. Éppen ezért én üdvözlöm a bizottság kezdeményezését, hogy támogassuk a KKV-kat, illetve a fiatalok foglalkoztatását ezzel összekapcsoljuk, és ezzel találjunk, ehhez megfelelő pénzeszközöket kell találnunk. Grazie, la parola all'onorevole Matula. Köszönöm, Matula képviselő. Kapszul. Mulțumesc, doamnă președinte propunerea președintelui. Köszönöm, elnök asszony. Barózó elnök úr javaslata azt célozza, hogy a jelenlegi gazdasági válságból kilábalhassunk olyan intézkedésekkel, amelyek megszilárdítják a KKV-kat és csökkentik a munkanélküliséget a fiatalkorúak körében. De a források újraelosztásának módszerét meg kellene vizsgálni. A szerződésben az szerepel, hogy a helyi önkormányzatok és regionális önkormányzatok kompetenciáit is tiszteletben kell tartani. Azok a kérdések, amelyek ö, ö, izgalmakat váltottak ki, egyes tagállamok elveszíthetik a strukturális alapokból származó forrásaikat. A finanszírozási eszközök újraelosztása konkrét és azonnali ö, eredményekhez vezethet, de nagyobb pontosításra van szükség a bizottság részéről ezen javaslat alkalmazását illetően a fő célkültözések tiszteletben tartásával a 82 milliárd euró újra elosztásánál figyelembe kellene venni a finanszírozási programok nagyobb rugalmasságát és a finanszírozáshoz való hozzáférést, valamint a kedvezményezettek megfelelő kezelését. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Barozó úr eh, javaslata a KKV-k támogatására és a fiatalkorúak munka, munkába állításának előmozdítására eh, nem jöhetett volna jobbkor, mert eh, különösen Portugáliában nagyon kemény megszorító intézkedések történtek. Külső segítség nélkül nem lehet finanszíroznunk a gazdaságot, a KKV-t, KKV-kat és a bankszektort sem. Különösen fontos ez az olyan régiók számára, mint az Azori szigetek, ahol egyébként nagyon jó az abszorpciós képesség, de a gazdasági körülmények nem túl jók. A strukturális alapok jó voltából lehet remélni a felemelkedést, különös tekintettel arra, hogy a fiataljaink a legjobban képezett iskolázott fiatal generációt jelentik. Hogyan tudnak a régiók bekapcsolódni ebbe a programba? A parola Köszönöm. Régner asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm, kedves biztos úr. A radikális megtakarítási intézkedések súlyoságát tekintve egy nagyon jó fényként jelenik meg ez a javaslat a KKV-k támogatására, a fiatalok e, esetében a munkanélküliséggel szembeni fellépésre. Itt a nálunk szerencsére nagyon alacsony a fiatalok körében a munkanélküliség, ehhez társul egy igen széleskörű szakképzési rendszer, de a fiatalok esetében nagyon fontos, hogy a képzésüket követően a foglalkoztatásuk is biztosított. Az Európai Uniónak tisztában kell lenni, hogy megfelelő garanciákat biztosítson, és ez 2013-ig 10 milliárdot jelentenek érdekében a megfelelő mennyiségű munkahelyet teremtsünk. A fiatalok esetében ehhez az eljárásokat egyszerűsíteni kéne, illetve a társfinanszírozást 10%-ra le kellene csökkenteni. Viszont nagyon fontos, hogy ne essünk az egyik kátyúból a másikba egy ilyen programmal. Utolsó felszólaló Brendergast képviselő. Thank you. Um, Köszönöm. A múlt havi tanács csúcson eh, cselekvési csoportokról beszélt eh, Barozó úr, illetve különböző lépésekről, amelyekkel csökkenthető az ifjúsági munkanélküliség eh, kísérleti projektekről van szó nyolc térségben, beleértve Írországot is a szociális és regionális alapokból lehet átcsoportosítani pénzeket ezekhez az action grupokhoz. Ugyanakkor nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a már létező programokból vegyünk el pénzt, és újakhoz adjuk ugyanazt a pénzt. Újabb pénzekre van szükség, intézkedésekre, valamint növekedés barát intézkedéscsomagra a fiatalok érdekében, Eh, hogy eh, a fiataloknak ne kelljen viselnie eh, ezt a terhet, amit ez a válság jelent. Grazie, la discussione. Köszönöm, ezzel a vitát lezárom. Kérem, biztos úr. Danke, Frau Vorsitzende. Ähm, Köszönöm, elnök asszony. A vita megmutatta, hogy itt a parlamentben remekül ismerik a strukturális alapok működési módját és hatásait, és ez az illetékes biztos számára egy nagyon kellemes felfedezés. Ugyanakkor a vita megmutatja azt is, hogy a strukturális alapok egy rendkívül átfogó és hatékony eszköz, mégpedig a legátfogóbb és a leghatékonyabb eszköz az európai politikában, hogy az európai célokat megfelelően végrehajtsuk. Nos, hölgyeim és uraim, Barozó elnök úr javaslata egy rendkívül energikus út azt a kényes helyzetet illetően, ami különösen a fiatalkori munkanélküliség tárgyában kialakult. Magától értetődően Barroso elnök úr szemére is világos volt, hogy mi, melyek a struktúrális alapok játékszabai, játékszabályai. Azonban meg kell mutatnunk, hogy most, amikor egy 80-82 milliárdos összeg még nem lett közvetlenül projektekhez célozva vagy irányítva, akkor legitim az a kérdés feltevés, hogy van-e lehetőség a kiigazításra, amennyiben megvizsgáljuk, hogy a még fel nem használt pénzek esetében, amelyek már régiókhoz vannak ugyan rendelve, lehetségesek átcsoportosítások a régiókon belül a KKV-k támogatásának célkitűzésével, valamint a fiatalok számára a munkahelyteremtés célkitűzésével. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az operatív programok a 2005-2006-os évben egy teljesen más gazdasági ö, környezetben kerültek megvitatásra és elfogadásra. Éppen ezért nagyon is ö, szükséges a jelenlegi helyzet fényében felvetni a kérdést, hogy itt lehet-e kiigazításra ö, lehetőséget biztosítani. És a bizottság február végéig a nyolc országban, ahol a legnagyobb a munkanélküliség a fiatalok körében, ott munkacsoportokkal megbeszéléseket folytat az adott tagállamok képviselőivel, azt illetően, hogy mit lehet tenni, mit kell tenni. Március elején a bizottságon belül egy szóbeli jelentést fogunk adni ezen megbeszélésekről, de gondoljanak arra, hogy Andor kollégám területén is már számos előkészítő munkálat zajlott a fiatalok szemére a lehetőségteremtés céljával. Itt szintén javaslatok beterjesztéséről van szó a munkanélküliség leküzdése tárgyában a fiatalok körében, és ezek a javaslatok személyre szabottak kell, hogy legyenek az egyes tagállamokkal folytatott megbeszéléseket követően kell ezeket végrehajtani, és olyan megoldásokat kell találni, amelyek minden egyes régió, illetve szubrégió számára lehetségesek annak céljával, hogy az adott helyzetet javítani lehessen. De természetesen el kell mozdanunk, mondanunk, hogy máról holnapra nem lehetséges azonnal a helyzetet enyhíteni. Miről is van itt szó? Itt igazából arról van szó, hogy eljött az ideje a cselekvésnek, kezdeményezéseket kell útjára bocsájtanunk, és remélem, hogy valamennyien összefogunk majd, mint ahogyan ez a vita során is megmutatkozott. Néhány héten belül már remélhetőleg tapasztalhatjuk az első felismerhető sikereket a munkanélküliség leküzdése területén a fiatalok körében Európában. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm, biztos úr. Ezzel a vitát lezárom. Ora l'ordine del giorno reca gli interventi. Most pedig következzenek az